Kedves kollégák. Úgy gondolom, elkezdhetjük. Is the adoption of the Elsőként a napirendet kell elfogadjuk, ha nincs ellenvetés, akkor azt le tudjuk. Módosítás nélkül. Bejelenteni valók, azt szeretném elmondani, hogy 19 nyelven dolgozunk ma, nincs webstreaming adásban, nem leszünk tehát. És akkor menjünk tovább a tényleges apropója ennek a mai ülésnek, a bizottsággal folytatott párbeszéd. Mára meghívtuk Kányérte biztos urat, hogy megvitassa velünk a napirenden levő témákat. Szokás szerint a biztos úr kezdi egy felvezetéssel, és aztán párbeszédre kerül sor. Biztos úr, öné a szó. President Lavia, honorable members, let me... Tisztelt képviselő, először is hadd kezdjem azzal, hogy üdvözlöm az Európai Parlament szakbizottságát, a klíma és energiapolitika évre való meghatározásában kell együttműködnünk. Ma a legrelevánsabb kérdésekkel fog foglalkozni, mert évben oda jelöltek az ITS, a nem ITS ágazatokra bontva, energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, a nemzetközi éghalatváltozás elleni tárgyalások Párizsa való felkészülése a mai végére. Tisztelt képviselők, hadd kezdjem akkor tehát a kibocsátás kereskedési eh, rendszerrel, amely az egyik legfőbb pillére a dekarbonizációs politikánknak. Ennek reformja fontos része annak, eh, hogy kialakuljon egy jó energiaunió és hogy előre tudjunk mozdulni a klímaváltozási politikában. Önök is eh, tudják, hogy eh, múlt novemberben én eh, beszéltem arról, hogy az a célom, hogy az ETS releváns elemeket megjelenítsem a, a 2030-as klíma és energia keretben. Ez a bizottság munkaprogramjában is benne van, és valóban ez szerepel a tavaly októberi bizottsági anyagban is, amelynek az eleme az, hogy tovább további ingyenes allokáció lesz az iparnak, eh, modernizációs és innovációs alap lesz, és eh, eh, opcionális ingyenes allokációja az engedélyeknek ahhoz, hogy a tagállamok modernizálják az áramtermelésüket. Önök is tudják, hogy az ingyenes ETS kibocsátási engedélyek száma, illetve mértéke az korlátos, és ezt kell, a, ez csökkenni is fog, e- e- ezen keretek között kell ügyesen, okosan mozogni. A az ETS politika felülvizsgálata során a bizottság éppen most elemzi azokat a több száz, azt a több száz választ, amit kaptunk az ipartól, a különböző egyesületektől, polgároktól, nem kormányzati szervezetektől. Én arra tudok kötelezettséget vállalni, hogy az EU ETS javaslat hamar benyújtásra kerül az MSR jogszabály elfogadása után. Ebben az értelemben én üdvözlöm azt a konstruktív párbeszédet, ami az MSR dossziéval kapcsolatban megfigyelhető például ebben a e, bizottságban is. E, remélem, hogy a jelenlegi tárgyalások során e, nagyon jó kompromisszumot sikerül találni. Nagyon sok munka zajlik, például a LULUCF témában is és itt a cél az, hogy 2016-ban egy jogalkotási anyagot hozzunk létre. Mielőtt új jogalkotási javaslatot benyújtunk a közúti közlekedéssel kapcsolatban, az az én célom, hogy minden érdekeltet meghallgassunk újra, mert a közúti közlekedés szénmentesítés egy sokkal komplexebb feladat, mint sem, hogy önállóan lehessen, vagy mindentől mástól elszakítva lehessen szabályozni. Itt szeretném eh, Lavia elnök urat is eh, bevonni, eh, aki a stakeholder konferencián majd a bizottságok nevében is beszélni tud. Eh, kedves eh, képviselők, önök is tudják, hogy az energiahatékonyság egy nagyon fontos eh, elem, amely a fenntarthatóságnak az egyik előfeltétel, és hozzájárul a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez is. Idén fogunk egy fűtési-hűtési stratégiát kialakítani. Az EU gáz importja is érintett ebben a témában, amit szintén hatékonyabbá kell tenni, és itt nyilván pénzt is megtakarítunk, valamint az emissziót csökkentjük. 2016-ban szintén benyújtjuk az energiahatékonyság irányelv felülvizsgálatát, megint csak a 2020-as célkitűzésekre odafigyelve. Az energiahatékonysági irányelv felülvizsgálata együtt fog járni az épületek energia teljesítményéről szóló irányelv felülvizsgálatával. Konkrét intézkedések lesznek. Végezetül az energiahatékonysági politikának olyan hatékonynak kell lenni, eh, olyan módon kell hatékonynak lennie, hogy ez ne torzítsa a határon átnyúló eh, gazdasági kapcsolatokat. Ami az energia címkézést és az ökodizájnt illeti, eh, ezt a politikát a stakeholderek és a tagállamok támogatják, valamint az ipar is és a fogyasztói szervezetek is. Amennyiben ez megvalósul, nagyon komoly pénzügyi és energia ügyi megtakarításokat hoz a Eh, akár évi 465 eh, euró per háztartás eh, megtakarításról is beszélünk. Ami az energia címkézés irányelvet illeti, azt is felül kell vizsgálni. A jelenlegi labeling rendszer A+++-tól a D-ig meg kell, hogy változzon azért, hogy a fogyasztók jobban megértsék azt, illetve a hitelessége a címkének növekedjen, és hogy a hatékonyság, hatékonyság hatékonysága a rendszernek a fogyasztókat egyre jobb termékek vásárlására késztesse. Emellett a kommunikáció is nagyon fontos oda kell figyelni a szabály be nem tartásának kockázatára is. Az Energia Unió alapvető átalakulást hoz Európa energiarendszerében. A megújuló energiaforrások fontos prioritást jelentenek a bizottság munkájában, és nagy hatásuk lesz a klíma célkitűzések megvalósulására is. A megújuló energiaforrások holisztikus megközelítést követelnek. Az én prioritásom az, hogy a tagállamok a 2020-as kötelező célokat elérjék. Az Európai Unió jól áll ebben a versenyben. A, a megújulókról szóló jelentés, amely idén jön majd ki, ezt, a, ezt az eddig megtett utat fogja e, számba venni. E, a következő lépés az Európai Unió stratégiája e, egy megújuló energiacsomag formájában. Ez szükséges ahhoz, hogy megteremtsük azt az új jogi keretet, amely 2020 után is képes a fennmaradó kihívásokra válaszolni. Én eh, bízom az önökkel való együttműködésben. Az, hogy az Európai Unió legyen az első megújuló energiaforrás felhasználó eh, térség, az eh, konkrét lépéseket kíván meg más ágazatokban is. Például egy konzultatív közlemény kerül kibocsátásra market design témában, amelyet nyáron fogok kiadni. Itt a piacok rugalmassá tétele is egy cél, és a, azt is szeretnénk lehetővé tenni, hogy egyelő esélyekkel lehessen a megújulóknak részt venni a piaci versenyben. Ehhez kutatásra és új technológiára van szükség. A stratégiai energiatechnológiai cselekvési terv, amelyet megint csak 2015 végéig fogunk kiadni, hozzá fog járulni ahhoz, hogy elemezzük ezt a e, témát is, és előkészítsük e, a terepet az új technológiák számára. Kedves e, képviselők, most az Európai Unió irányítási rendszer, az Energiaunió irányítási rendszeréről szeretnék beszélni. Ahogy ezt októberben a, és idén márciusban a vezető vezetők eldöntötték, e, és ahogy ez a stratégiában is e, szerepel, egy e, dinamikus irányítási folyamatra van szükség ennek regionális, nemzeti és helyi szinten is meg kell valósulnia. Ez az irányítás átlátható, rugalmas, megbízható kell, hogy legyen a tagállamok előjogait betartva, eh, csak úgy, mint az EU intézményekét. Én elkötelezett vagyok amellett, hogy az Európai Parlament az irányítás minden aspektusába beszólhasson, beleszólhasson és részt vehessen, eh, eh, és várom az önök inputját ebben a témában is. Kedves képviselők, szeretném még eh, a fontosságát eh, hangsúlyozni annak, hogy az Európai Parlament eh, megfelelő szerepet játszon a Párizsi Klímaváltozási Konferencián is, illetve az arra való felkészülésben. A bizottság egy, a bizottság ambiciózus kötelezettségvállalásokat akar vállalni, tenni, megfelelő szabályok és eljárások formájában, amelyet időről időre felül kell vizsgálni. Meg kell erősíteni az összes félnek az eddigi kötelezettségvállalásait, és az intézkedések elfogadását könnyebbé tenni. Így emel, megfelelő jelzést lehet küldeni a beruházóknak, a donoroknak, és hozzájárulhatunk a E, klímafinanszírozáshoz az állami és nem állami szektorból is. E, szükség van egy monitorozó jelentéstevő és verifikációs rendszerre is. Az Európai Unió továbbra is vezető szerepet játszik márciusban. Az EU és 28 tagállama volt az első nagy térség, amely már a Párizsi konferenciára benyújtott egy anyagot az Európai Unió, Egyesült Államok, Oroszország, Norvégia, Mexikó, Gabon, Svájc nyújtottak be a Párizsi konferenciára eddig ajánlatot, illetve anyagot. Ez összességében a 197 országból mintegy 35 ország az Európai Unió erős, illetve határozott csomagot, intézkedési csomagot szeretne elfogadni. Az Európai Unió szándékozott hozzájárulása az EU-ban a kibocsátás csökkentés, 80%-os 80 kibocsátás csökkentés szeretne hosszú távon elérni. Ez konzisztens azzal, amit a kormányközi eh, panel, az IPCC eh, annak idején meghatározott, tehát a 80 és 95 százalék közötti eh, emissziócsökkentés csökkentés Ez szükséges ahhoz, hogy két foknál alacsonyabb legyen a felmelegedés. A G20 gazdaságok vezető szerepe fontos, mert ők adják a kibocsátás 75%-át, és mi eh, bátorítjuk a nagy kibocsátókat, eh, főleg azokat, amelyek még nem adtak be semmilyen eh, kötelezettséget, illetve nem vállaltak kötelezettséget, nem adtak be anyagot, hogy ezt tegyék meg. Az Európai Külügyi Szolgálat és a tagállamok azon dolgoznak, hogy a klímaváltozás a kétoldalú kapcsolatfelvételek során is eh, napirendre kerüljön, illetve kellő súlyt kapjon. Az Európai Parlament is küld egy delegációt a COP eh, konferenciára. Fontos, hogy az EU egy hangon szólaljon meg a nemzetközi szintéren, ebben a parlamenti képviselőknek is nagy szerepük van. Együtt fogjuk tudni elérni azokat az ambiciózus célokat eh, és tisztességes feladatmegosztást, amelyre törekszünk. Európában nagyon nagy a közvélemény támogatása. Tíz emberből kilenc komoly problémának tartja a klímaváltozást, és ötből négy úgy gondolja, hogy a gazdaságot is megsegíti, hogyha ezzel a problémával meg tudunk birkózni. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen, biztos úr, kezdjük akkor az első körét. A kérdéseknek a koordinátorok jönnek. Először Péter Líze, emlékezzünk arra, hogy két perc kap minden hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr! Biztos úr, elnézést kérem, hogy későn futottam be, mint talán tudja, most folyik a plenáris vita is egy olyan ügyben, amelyet a látogatói csapata kapcsolatban együtt dolgoztunk ki. örülök, hogy be, ideértem, és örülök, hogy eljött. Gratulálni szeretnék önnek frakcióm nevében. Energiaügyi és klímaügyi biztosként nagyon jól szerepelt, és nagyban segített bennünk abban, hogy a piaci stabilitási tartalék a tanácsban egy kicsit ambiciózusabb támogatást kapott. Három kérdésem volna először is. A kormányzás irányítás kérdésében az Európai Parlament mellett tört lányzsát, ám arról is szeretném tájékoztatni, hogy az unió témájában irány elvekben és rendeletekben is együttdöntési eljárás van, és nem jó, hogyha visszacsúszunk kormányközi módszertan felé, kérem, hogy erősítse meg ebben a meglátásomat. Másodszorban energiahatékonyságról is beszélt. Juncker bizottsági elnök a választások előtt a parlamentben azt mondta, hogy 30%-os minimum célt fog meghatározni a bizottsági energiauniós dokumentumban, azonban ez nem olyan világosan került kifejezésre. Hogyan lehet garanciát kapni arra, hogy tényleg megkapjuk azt, amit Jean-Claude Juncker annak idején megígért a parlament előtt. Harmadik kérdés, az emissziós kereskedelemben, az a rendszer nagy reformja előtt állunk, frakciónk számára a carbon leakage téma, illetve a kibocsátások eh, kihelyezése, munkahelyek megszűnése, meg lehetősége nagyon fontos téma. Szóval vajon milyen megoldást lehet neki találni. A 2008-as carbon leakage listával kapcsolatban egyes vállalatok azt panaszolják, hogy rosszul, rossz elbánást kaptak. Talán felül kéne vizsgálni, hogy vajon ez a megfelelő arányos eljárása részleteiben. Az elv mindenképpen támogatandó, ám szerintünk revízióra van szükség, és nem csak tíz évenként. Thank you very much. Köszönöm. Jó úr, a következő hozzászóló. Euh, Köszönöm, eh, elnök úr, biztos eh, úr. Először is eh, elnézést kérek a koordinátor nevében is, Matthias Gróte nevében, aki most nincs itt és én a saját hozzászólásomban a klímaváltozásról, meleg, melegedésről, illetve a Párizsi konferenciáról szerettem volna beszélni. Ön azonban szintén kitért olyan fontos témákra, például az ETS, illetve az energetika politika irányítása, amelyek szintén felvetnek bizonyos kérdéseket, és biztos vagyok abban, hogy a kollégák ehhez is hozzászólnak majd akkor kezdeném a Párizsi konferenciával, és az Európai Unió kötelezettségvállalásaival, amelyeket önök már, mint javaslatokat benyújtottak a konferencia titkárságára azzal, hogy az ENSZ klímakonferenciája, amely Párizsban kerül megrendezésre, de november 30-ától az sikeres legyen. Önök ebben az anyagban eh, megfelelő kötelezettségvállalásokat fogalmaztak meg, jó irányba halad eh, az Európai Unió, és eh, a cél az, hogy jelentős mértékben csökkenjen az, IV, az hatású gázok kibocsátása először 40%-kal, e, majd e, még nagyobb mértékben, e, a 27%-kal csökkentsük, a, javítsuk az energiahatékonyságot, és ezzel is a harmadik országok felé példát mutassunk, hogy az ő kötelezettségvállalások is robosztus legyen. A 2015-ös klímakonferencia azonban nem a próbálkozás konferenciája, hanem hanem a döntéshozatal konferenciája kell, hogy legyen és nem öncél a Párizsi konferencia, hanem egy dinamikus, evolutív folyamatnak a része kell, hogy legyen, amely lehetőséget ad az európai a világközösségnek arra, a nemzetközi közösségnek, hogy kiavítsák azt az irányt, amelyben ma halad, amelyben ma halad a világ, és sikerüljön két fok alá csökkenteni a várt felmelegedést. Ehhez az kell, hogy a kötelezettség vállalásokat a tagállamok betartsák, az átláthatóságot garantáljuk, és a kötelezettségvállalások eh, azok összehasonlíthatóak legyenek, valamint az együttműködési, eh, együttműködés olyan módon valósuljon meg, hogy a eh, rászoruló országok technológiai fejlődését is valamilyen módon finanszírozni lehessen. A kopenhágai kötelezettségváltozások, illetve kötelezettségvállalások, illetve a limai munka és az ottani e, ajánlatok e, önmagukban e, nem elégségesek, egy zöld alap finanszírozására van szükség. A tavaly márciusban erről a Rigában a környezetvédelmi miniszterek beszéltek is. Köszönöm szépen, a konzervatív Nubén Vesznyszke a a következő hozzászóló. Köszönöm. Nyugtávám, hogy a projekt Unii Energetycznej Köszönöm szépen, szeretném hozzátenni, hogy nagyon örülök, hogy nem örülök annak, hogy Lengyelországot ennyire elkeserítik, kiábrándítják ezek a fejlemények. Az Európai Energia Uniónak a közés energia beszerzésen, bevásárláson és továbbra is a szén felhasználásán kell alapulnia. Ugyanakkor a gázbeszerzésből semmi nem lett. Azt szeretném megkérdezni, hogy mekkora az esélye annak, hogy továbbra is a kőszént alkalmazzuk, ugyanis a lengyel teljes energiagazdaság alapját a kőszén képezi, és egyáltalán nem érdektelen a lengyel gazdaság és az európai bányászat számára ez a kérdés. Ami pedig a műszaki fejlesztéseket illeti, ha most ha most a felszín alatti kőszén eh, kitermelés lehetőségeit nézzük, eh, akkor úgy gondolom, hogy ez a jövőre is opció lehet, hogyha az energia ellátási biztonságot továbbra is garantálni akarjuk. Tehát növelni kellene a felszín alatti kőszén kitermelést. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatos modern technológiák még nincsenek meg, illetőleg a föld alatti korábbi kifejtések helyén való gáztárolásnak a technológiája sem adott, úgyhogy ezek jelenleg használhatatlan technológiák. A másik, második kérdésem az Európai Unió tagállamai közötti kontrolláltan, ellenőrizetlen villamos energia átadást érinti. Itt gondolok a Lengyelország és Csehország közötti villamos energia továbbításról, és azokról az esetekről, amikor a Németországban beszerzett villamos energia végül például nem érkezik meg Lengyelországhoz a címzethez. Szeretnénk egy olyan energiauniót, ahol már a villamos energiának a továbbítása nem történhet ellenőrizetlenül. Nagyon remélem, hogy erre a kérdésre is megfelelő megoldást tudunk találni. Ugyanis úgy gondolom, hogy az európai energiapiaci szabályozónak a feladata ezt is biztosítani. Milyen intézkedéseket terveznek annak érdekében, hogy az európai az európai intézmények foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Mr. Köszönöm szépen az Aldrevében Gerbándi úr szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm a biztos úr, hogy ilyen hatalmas mennyiségű információt öntött, rá, látott el bennünket a nyitó beszédében. Néhány kérdésem is volna. Az egyik, a 2020-as általános célak elérésével kapcsolatos. Gyakran halljuk, hogy jó úton járunk, elérjük őket. De a hazámra nézek, a kibocsátásunk pár évig lefele ment, a most, hogy a gazdaság ismét talpra áll és növekedni kezdett, egy százalékos növekedését látjuk a CO2 kibocsátásnak. Kérdésem az, hogy vajon ez egész Európára érvényese, hogy most, hogy a gazdaság végre elkezdett ismét növekedni, és ez egy jó dolog, vajon hogy állunk a CO2 kibocsátások leválasztásáról, a gazdasági növekedés pályáról leválasztásról. Másik kérdésem ez a 2040-es német célok, ambiciózus célok ösztönzik a 2020-as célok elérésében. Jól tudjuk, hogy 2020 nem a 2020 nagy akadály, hanem hogy az, hogy elérjük a 2050-es célokat. Vajon nem volna jó dolog megkérdezni, megkérni a tagállamokat, megkérdezni, hogy van-e valami tervük arra, hogyan fogják a 2050-es célokat elérni, van-e valami menetrendjük, valamiféle roadmapjük. Mert úgy tűnik, hogy mintha most már nem vennénk olyan komolyan ezeket a célokat. Ezek a roadmap menetrendek talán jobban felkészítenek bennünket a célok elérésére. Utolsó kérdésem is illeti. Említette, vagy kifejtette csalódottságát afelett, hogy csak 35 ország küldte be eddig az INDC jelentését. Európa mit tehet annak érdekében, hogy felgyorsítsa ezt a folyamatot? Lehet-e valamit a pénzügyi eszközök révén tenni ez irányban, vagy terveznek -e ilyen lépéseket? Köszönöm. Én köszönöm. Most a GUR nevében Kilona asszony. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komissi. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani biztos úrnak, Kanyete biztos úrnak is a beszámolójáért. Szerencsére feltűnt nekem, hogy a biztos úr a közlekedést is megemlítette, mint nem az ETS rendszer hatája alá tartozó területet. Elnézést, kis um, zavar van. Angol, angol csatorna nem működött egy pillanat. A finnán meg nem elég erős, még angolul meg nem jött a csatornán. Szerintem gyakorlás jól tesz, de azért próbáljuk jutni, vagy angolul beszéljek? Vagy, vagy eh, helyre áll a csatorna? I don't know. No, nobody understands anything. I speak with me. By myself. Okay, it's yeah. okay. Okay, okay. Kiitos. Eli ensimmäisenä kohtana... Köszönöm szépen. Tehát először is köszönetet mondtam Kalnyete biztos úrnak, hogy említést tett a közlekedésről, mint olyan szektor, amely nem tartozik az ETS rendszer hatája alá. Június 16-án lesz egy közös konferencia. Ezzel kapcsolatban szerettem volna azt megkérdezni, hogy van-e esetleg valamilyen átmeneti ideiglenes menetrend, hogy a közlekedési szektornak mely követelményeknek kell majd megfelelnie a jövőben. Ezen túlmenően gyakorlatilag ugyanazt a kérdést szeretném feltenni, amit Herbrandi úr is feltett a klímaváltozási tárgyalásokkal kapcsolatban. Ha azt látjuk, hogy csak ilyen kevés ország tette már közzé, hogy milyen célokat kíván követni, és most már ugye majdnem május írunk, akkor ön fel tudja-e mutatni azokat az eszközöket, amelyek lehetővé teszik az Európai Unió számára, hogy a saját kezdeményezését jobban alátámaszta, a saját szerepét sokkal jobban erősítse. Ezen túlmenően az Energia Unióval kapcsolatban is lenne egy kérdésem. Lehetséges-e ön szerint itt Európában az, hogy egységes álláspontot, eljárásmódot, magatartást találjunk eh, az energia függetlenségünk elérése érdekében. Köszönöm az zöldek nevében Eckhout úr jön. Köszönöm elnök úr, köszönöm biztos úr mindezt a tájékoztatást. Úgy gondolom visszatérek néhány kérdésre, amit felvetettek, de talán próbálnám pontosítani e kérdéseket, hogy aztán a válasza is pontosabb lehessen. Hiszen az egyik általánosabb agája, mert mindannyian osztunk, hogy azt látjuk, hogy az energetika és a klímapolitika, amely, amely az Európai Bizottság egyik prioritása, végsősorban a tanácsi konklúziók egyhangú döntései alapján kerül meghatározásra. És jól tudjuk, Európa úgy működik, hogy a tanács stratégiorientációkat kéne adjon, és a jogalkotási munkát aztán a társjogalkotók végzik. Sőt, az Európai Bizottság kell kezdeményezzen, sőt, az egyetlen kezdeményező szerepet a bizottság játszhatja. Nekem meg egyre inkább az az eh, benyomásom, hogy a bizottság az egyik prioritás témájában azt követi, amit a tanács mond neki. Juncker az elején azt mondta, hogy egy politikai bizottságot szeretne. Ám a klíma és energetika prioritásban úgy tűnik, hogy ez a bizottság bizony nem kezdeményez, hanem a tanács utasításait követi. Ezt értik a, a politikai bizottság alatt? Ha száfolja meg bennünket azzal, hogy konkrétan megmutatja, hogyan, hogy, hogy nem követik a tanácsi konklúziókat. Hiszen ezek túllépnek a stratégiai orientáció hatáskörén, szinte jogalkotási tervezés ez. A hatékonyság tekintetében azt mondták, hogy 30%-ra gondolnak. Juncker annak idején megígérte, hogy kötelező 30%-os hatékonysági cél lesz. Tehát, hogyha a bizottság kezdeményezési jogával él, akkor egy olyan jogalkotási javaslatot várunk, ami kötelező 30%-os célt fogalmaz meg. Claude azt mondja, minimum 30. Hát nekem az is elég lenne, ha kötelező lenne. Aztán a megújuló energiaforrások tekintetben azt mondja, hogy Európa kell legyen az első számú legyen a megújuló energiaforrások körében, ám ez nem megy, akkor csak EU célunk van, és tagállami cél nincs. Tudom, hogy egyes tagállamokban van nehézség, ám a jogokat javaslatokban meg lehetne kerülni, mert többségi szavazással dolgozunk, nem egyhangú döntéssel. Itt is azt várom a bizottságtól, hogy valóban vezető szerepet játszon a megjelölő források vonatkozó jogalkotásban, megvizsgálva, hogy a tagállamok hogy teljesítenek. Nem maradjunk csak az EU célnál. Legyen világosabb ellenkező esetben, az lesz a benyomásunk, hogy a politikai be, Európai Bizottság az lesz csak, hogy azt jelenti csak, hogy a tanács járó szalagján van. Köszönöm. Utolsó frakció. FDD Pericini úr. De Presidente, buonasera commissario, grazie per essere qui. Köszönöm szépen. Biztos úr, beszélt a kutatásról, az energia ügyi vagy energia területen végbe menő kutatásról. A bizottság felállított egy kutatóhálózatot, amelynek a feladata az, hogy olyan adatokat elemezzen, amelyek a palagáz termeléssel kapcsolatosak, és egyáltalán a frackinggel. Van-e olyan projekt, akár Olaszországban, akár az Európai Unió felség területén, amely ilyen adat, amelyek kapcsolatban ilyen adatok rendelkezésre állnak. Nagyon sok tagja van a kutatóhálózatnak, de ők a civil társadalomnak csak 10%-át képviselik, a maradék 90% a fracking iparágnak a képviselője. Ketten palagáz termelővállalattól érkeznek, hárman front egy bizonyos a kutatási célokat nagyon is vagyis a kitermelési célokat nagyon is támogató francia kutatóintézettől. Ehm, tehát itt vannak kételjek a hálózat felépítésével kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy a palagáz szektornak mindenképpen döntő szerepe vagy döntő szava van ebben a kutatóhálózatban. Mi mindig is ez ellen foglaltunk ellást. Hogyan kívánja ezt a problémát orvosolni? nem gondolom, hogy a fracking és az azzal kapcsolatos lobby tevékenység elfogadható. Köszönöm, most megadjuk a szót a biztos úrnak, hogy az első kérdés csokorra válaszoljon. Köszönöm, elnök úr. Líze úr kérdésével kezdem. A kormányzás, irányítás kérdésében az a szándékom, hogy teljes mértékben kapcsolódom a parlamenthez e folyamatban. Nem akarom ebből a folyamatból kizárni a parlamentet. Tehát létre kell hozzuk egy munkamódszert, majd elemezzük a helyzetet, és a, és a parlamentre egyeztetve bontjuk le tagállamokra. Tehát csak itt tudjuk a, a célok célokat megvalósítani, legyen akár CO2 kibocsátás, akár a megülő energiaforrások, vagy az energiahatékonyság célja legyenek ezek, vagy energiapolitika bármely vetületét illetően. Tehát mindezek kapcsolódnak egymáshoz. Ezért az a célom, hogy megpróbáljam, hogy arra törekedjek, hogy a parlament a kormányzás rendszerében a maga méltóságának megfelelő szerepben, szerepkörben tudjon részt venni. Energiahatékonyság. Világos, hogy a bizottság, illetve Juncker elnök kimondta, hogy 30%-ot akarunk és kötelező célokat. Válaszolva tehát Eckhout kérdésére, Bász kérdésére, világos, hogy a bizottság bír kezdeményezési okkörrel és figyelembe kell, ugyanakkor vegye azt is, amit a tanács mond, hiszen egy konszenzus van a tanácsban, és annak alapján kell kidolgoznunk a javaslatainkat, akár messzebbre is mehetünk a parlamenti vitákat figyelembe véve, ám az a célunk és szerepünk, hogy minden pontban teljesítjünk, amelyet Juncker úr beterjesztett. Tehát ezért kell dolgoznunk az energiatékonyság irány elv módosításán, ez irányba szeretnék magam is húzni. A carbon leakage kérdésében Amit eddig tettünk, az, hogy összes energia hatékony iparág képviselőivel tárgyaltunk az EU-ban, és beterjesztettünk nekik egy kérdőívet, melyben megpróbáltunk a válaszok között közös vonalakat meghatározni, amelyek alapján elkezdhetjük kidolgozni a mi válaszunkat az ETS szabályozására, ETS szabályozására. Az első kérdés az volt, a realizáció növekedése fényében mik a kulcs kihívások, amelyek az allokációs módszertanban, amelyekben lát Realokáció kérdése. Második, a benchmark értékek, melyeket rendszeresen frissíteni kell. Milyen gyakran kéne ezeket frissíteni? Egy, minden évben, két-három évben, négy évenként, minden periódusban egyszer. Harmadik kérdés, mi a legmegfelelőbb módszer arra, hogy az administratív terhek alapján a flat rate, tehát a vállalatok szintjén mit, hogyan kéne meghatározni. A termelési adatokat hogy kéne meghatározni. Ötös, milyen változásokat javasolna az újraértékelési kritériumok alapján? az Európai Unió ITS, fent tartja a két csoportot, amelyet eddig mert ez egyik vagy további differenció létrenc hasznos volna ahhoz, hogy a lokációt jobban koncentrálják a magasabb kockázatú ágazatokra, mert most két csoport van, lehet, hogy három, négy, öt csoportra van a szükség a karbonlékics kockázat tekintetében. Aztán az allokáció szabályok, hogy kéne az ágazatok költség tényezőt figyelembe vegyék. Hát megkérdeztük őket, azzal, hogyha lehet, igyekezünk egy közös pozíciót kialakítani. Persze, és ágazatokban nyilván ez nehéz lesz. A stakeholderekkel való konzultáció márciusban indult. Minden véleményt figyelembe veszünk, már most is, ami beérkezett, és mindéket elemezzük. Tehát jelenleg ez folyik. Először meghallgatjuk az érintetteket, kifigultuk az iparnak a, a kérdőíveket, meghallgatjuk a stakeholdereket, elemezzük az összes választ, és aztán kidolgozzuk a javaslatokat, és akkor a, a piaci stabilitási ö, tartalék ügyében is tudunk pontra jutni. Parnó úrnak válaszolva, világos, hogy a Párizsi konferencia nagyon nehéz téma lesz. Az, az ENSZ 198 országa egységes, egyhangú döntéssel nehezen tud ülőre jutni, ugye itt nem minősített többséggel dolgozunk, ám feltétlenül, hogy sikerrel kell járnunk. Nagyon fontos dologra mutatott rá ön is. Párizs nem a, a, a menet vége, ám ki kell tűznünk a célokat, a jegyzőkönyvet, átláthatóság, számíteli monitoring mechanizmusokat és a revíziós folyamatot. Épp ezért, amikor Limában nem sikerült, különösen Kína miatt, vagy nem akart eh, értékelési eljárást bevezetni, számszerűsíteni a, eh, a hatáselemeket, ezért kellett konferenciát szervezni októberre, Marokkóval, a összes civil szervezetet, think tankeket, parlamenti képviselőket meghívunk, elemezve az összes ö, ajánlatot, hogy megvizsgáljuk, mi, milyen ambíciós szintet mérhetünk. Lehet, hogy nem két fok lesz, hanem más számadat az eredmény, ez hasznos lesz, hogy a COP21-nek egyfajta üzenetet tudjunk megfogalmazni arra, hogy egy rendszeres felülvizsgálatra van szükség ahhoz, hogy a 2050-es célhoz valahogy elérjünk, és hogy pályán maradjunk hosszabb távon a globális felmelegedés elleni harcban. Nagyon jó kérdést tesz fel, mi lesz a Clean Climate alappal, és nem akarom most néven nevezni tagállamokat, de vannak, amelyek lekötnek nagy pénzeket erre, amikor azonban megnézzük az éves költségvetéséket, nincs benne ez a tétel. Meg ha benne is van, egyes parlamentek nem igen hagyják ezeket jóva, jóvá. Úgyhogy van egy olyan általános 10 milliárd körüli, 10 milliárd dollár körüli tétel az Európai Unió szintén, akár Peru, vagy akár Egyesült Államok hozzájárulása is látható Ám a probléma az, hogy elinduljon ez az alap, elkezdje finanszírozni a projekteket a COP21 előtt még. Az Európai Unió tehát arra törekszik, hogy megoldjuk a problémákat azért, hogy az alap valóban működőképes a fejlődő országok számára egy működőképes rendszerben. Ez tehát a cél. az NDC egy hónappal ezelőtt került jóváhagyásra, ott egyhangú döntése jutottunk, ám nem volt könnyű, mert hogy a tagállamok egy része azon a 40%-ra akart lépni az ANDC-ben, ám az erdészet és a, a, a földfelhasználás megváltoztatása jelentett problémát a belső vállalások elszámolásában az Európai Tanácsban. Egyes tagállamok számára ez problémát jelentett. Végül is meg dűlőre jutottunk, és egy olyan ambíciót része, amely szerintem jelenleg lehetőleg ambiciózusabb, ám jelen pillanatban Gebrandi úr mondta, ugye, Igaz, hogy a G7 és G20 országok között csak nagyon kevés terjesztett be javaslatot Varsóban. Jeleztük, hogy jó korán kell lépni, hogy ösztönzőt legyünk a másik, a többi ország felé. A G7-es és a G20-ak körében igyekszünk kezdeményezni Hamburgban, a G7-ek ülésén Szentpéterváron van is nem sokára, annak érdekében, hogy, hogy minden fejlőd, fejlett ország támogassa e nagyetörő célokat. Hétfőn a Major Economic Forumon Washingtonban Ausztrália, Kína számára is átadtam ezt az üzenetet, némi készséget érzékeltem. Lehet, hogy némi késős lesz, meglátjuk mennyi pénzen lesz. A másik oldalon a fejlődő országokkal is együtt kell működnünk, hogy kidolgozzunk INDC-t számukra, ez nem könnyű. A tagállamokkal együtt működve igyekszünk jobban segíteni ezt a felkészülést. Visnyevszka asszony azt mondta, hogy ez nem működik az energiaúdió azért, mert nincs közös gázbeszerzés. Hát az, Európa, az Unió kerete egy öt éves menetrendben dolgoz, működik, nem lehet azonnal elönteni mindent, ki kell fejlesztenünk lépésről lépésre. A közös vásárlás a gázellátás biztonság szabályozás keretében kell, hogy feldolgozásra kerüljön kell dolgozzuk mindezeket a gondolatokat, amelyeket a keret tartalmaz, beleértve a gáz közös bevásárlását, azon esetben, hogyha egyetlen szállítótól függ egy ország, ha válság van, a WTO-nak megfelelve, a versenyszabályoknak megfelelően, és a belső piaci szabályoknak megfelelően kell elemezzük a lehetőségeket, és ez akkor történik, amikor a, az ellátás biztonsági szabályozást fogjuk újra írni. A szén problémájáról is szólt. A közszén jó sokáig megmarad még az energiamixben Európában, mert a 194-es cikk világosan kimondja, hogy minden tagállamnak lehetősége van saját energiamixében kizárólagosan dönteni. Ugyanakkor az országok, tagállamok a, reduk, a kibocsátás csökkentési célokat kell, hogy tartsák. Tehát modernizálniuk kell, ebbe be kell ruházniuk, és ebben segítünk persze, amennyire lehet. És a Carbon Leakage rendelkezésekben vannak mod modernizációs ösztönzők is a, a, az erőművekre vonatkozóan. A szuperkritikus és a többi kategóriában, és igyekezzünk a szén megkötés, tárolás témáját is támogatni, mert ez igazi megoldás. Kínával és államokkal is együttműködünk annak érdekében, hogy a technológiát piacképessé tegyük. A technológia fejlődik, csökkenteni kell a költségeit, jelenleg még e költségek túl magasak ahhoz, hogy piacon képes legyen. Tehát végig gondolni, hova helyezzük a széndiokszidot véglegesen, milyen ö, biztonsági hálózatok működnek környezetvédelmi szempontból, mindezt figyelembe kell venni, és ehhez de ez nem könnyű, ám tovább folytatjuk e, projektek pénzügyi támogatását. Egyes projektek jobban állnak, tanultunk a múlt hibáiból, egy jobban koncentrált módszertart alkalmazzunk. Az elektromos energia átadását illetően egy olyan szakpolitikát kell bevezetnünk, amely a, az infrastruktúrák összekapcsolását jelenti. Lengyelország 2% összekapcsolhatósággal bír, Spanyolország is nagyon gyengen áll, tehát a 10%-os cél 2020-ra, meg a 15%-os 30-ra nehezen lesz elérhető. Közös érdek, e projektet támogatása, az összekapcsolás, tehát fontos cél. Aztán emlék, megkérdezte a piaci szabályozókkal kapcsolatban mi a bizottság meglátása a tagállami szabályozók tekintetében, hogyha szeretnénk átadni energiát a tagállamok között, és a regionális szabályozást is ki akarjuk aknázni, akkor regionális szinten határon átnyúló kérdésekben fontos, hogy olyan európai szabályozó legyen, amely a tagállamok közötti vitákat rendezni tudja a tagállami hatóságok tudni, saját területekre, területekre korlátozódnak. Tehát az európai szabályozónak magasabb hatáskört kell adni. Ebben úr egy rettetesen nehéz kérdést tett fel. Hogy látjuk a célokat általában? Mi? A cím, a célok globális szinten elérhetőek, ám egyes tagállamok lemaradásban lehetnek. Az energiahatékonyságban jelen pillanatban az előjelzések azt mutatják, hogy 18,5% eredményhoz jutunk a tényleges szakpolitikákkal. Ha a tagállamok többet tesznek, akkor lehet a 20%-ot megcélozni. Jelenleg arra törekszem, hogy minden tagállam betartsa az energiahatékonysági szabályokat. Ez a célom. Az épületek, épület szigetelési teljesítményben. Tehát, hogy az érvényben levő rendelkezések betartása a figyelem, van a figyelem homokterében, nem azt is helyesen mondta, hogy látni kell, hogy a nyerességei az energiahatékonyságnak elveszhetnek a gazdasági növekedés bővülésekor, a tevékenység bővülésekor. És most, hogy a gazdaság egy lassú helyreállási pályára állt, a 2020-as célok elérés sokkal nehezebb lesz. És 20-30-ra átlépni még nehezebb lesz. És nagy változást igényel a, a megközelítésben, ha lehet arra törekszünk, hogy a Juncker terv és a stratégiai beruházási alap energiahatékonysági projekteket is megfelelőképpen támogasson. Ez tudjuk, hogy a parlament számára is nagyon fontos. Olvastam. I read it. Olvastam. Ami first we have to... Ami a következő kérdést illeti, azt gondolom, hogy először is a jogalkotási keretet kell létrehozni 2030 elérése érdekében, és utána lehet majd a további célokról gondolkozni, mert ugye egy szabályozói biztonságra is szükség van. E, a tagállamoknak tudniuk kell, hogy mi a hatályos jog, ETS, e, e nem ETS, energiahatékonyság, stb. témában. Tehát, hogy mindent tudniuk kell, illetve szükséges, hogy ismerjék a szabályokat, a és aztán tudjuk majd megnézni, hogy milyen menetrendet tudunk kialakítani. Persze Párizsban 2050-re van egy célunk, mert 60%-os emissziócsökkentést akarunk elérni, tehát megvan a pálya. Nyilván az első szakasza ennek a pályának az az majd, ami 2030 cikkbe történik, vagy tört, bekövetkezik, de az azt követő szakaszsal is foglalkozni kell, tehát nyilvánvalóan ebben önnek igaza van. Van-e még kérdés, vagy volt-e még kérdés? Ö... Yeah. Kilonen. Uh, you asked me the question on, on transport. Önök ehm. kérdeztek a közlekedésről is. Ami a közlekedést illeti, még ha Ekutúr azt is mondja, hogy én a tanács álláspontját tükrözöm, Azért azt elmondhatom, hogy a nem ETS ágazat része a, a közlekedés, és ezen az alapon készítjük elő az emissziókereskedelmi rendszer reformját, valamint az effort sharing reformját is, és nyilvánvaló, hogy itt az épületek, az agrárium és a közlekedés olyan ágazatok, amelyek ide tartoznak. Az is fontos, hogy a tanácsi konklúziók arra azt a következtetést is levonták, hogy a közlekedést be lehet vonni az LTS-be, de a tagállamok ezt eddig nem kérték. Egy ilyen bevonás az rendkívül komplex és komoly tárgyalásokat kell, hogy jelentsen. A közlekedési üzemanyagok, tehát ilyen problémákat vetnek fel, ugyanis ez az emissziós standardoknak csak kiegészítője és nem helyettesítője lesz. What we are doing, uh, uh what can we do, do more for? Nos, mit tehetünk még annak érdekében, hogy hogy támogassuk a klímaváltozás elleni fellépést. A külügyi szolgálattal együttműködve a lobbizónk a nagy gazdaságoknál, Kínában, Kanadában lobby munkát, lobby tevékenységet folytatunk, és Indiában is egyébként, ami kevésbé fejlett ország, Brazíliával is kapcsolatban állunk ebben a témában, hogy az ambíció meglegyen és rákérdeztek az Energia Unióra is, illetve az energetikai függetlenségre is, mit teszünk ennek érdekében. Nyilván itt a gáz az, ami az energiafüggőségi szempontból komoly kérdés. Hat ország ugyanis egy forrásból kapja a gázt. Jelenleg mi egy sor dolgot próbálunk tenni. Először is egy déli folyosó kialakítása Azerbajdzsán felé, valamint felvetjük a kapcsolatot a jövőben fontosnak számító országokkal, és Norvégiára gondolok itt például, valamint egy olyan energiastratégiát képzülünk el, amely az elengére, az elengével próbálja ellensúlyozni a földgázt. Ekhut úr kérdezett arról is, hogy a tanács milyen szerepet játszhat abban, hogy a 2030-as csomag az jogilag hogyan néz ki, illetve annak a megvalósítása, de az mondható el, hogy ez minősített többséget igényel a tanácsban egy ilyen döntés, tehát az ilyen jogszabályok, a bizottságé pedig a kezdeményezési, a jogszabály kezdeményezési jog. Ah. No, no, no, was another question. Volt még egy kérdés a leadership kérdéséről. Általánosságban azt mondom, hogy az irányelv megváltoztatása, a, az irányítás területén az azt kell, hogy elérje, hogy az eljárások nagyon világosak és egyértelműek legyenek, de nem csak erről van szó, hanem az innovációs alapon keresztül a támogatás a technológia fejlesztéséhez, technológiai fejlődéshez megfelelő legyen, és minden rendelkezésre álljon annak érdekében, hogy a versenyképesek legyenek a megújuló energiaforrások. Mert a legnagyobb probléma most az, hogy a tagállamok között nincsen interkonnekció e- ezeken a területeken. Ez egy olyan probléma, amit meg kell oldanunk. E- tehát interconnection van szükség, és e- a támogatást piacorientáltá kell tenni, tehát ne legyen annyira versenytorzító, mint amilyen az most. Ebben ezzel a céllal még a nyár előtt egy energia market design, tehát piac tervezési irány közleményt fogunk kiadni. Perecini úr, Perecini úr kérdése ő a palagázra kérdezett rá. Nyilván az Európai Unió geológiai felmérése az most is folyamatban van, tehát azt tudnunk kell, hogy egyáltalán hol található ilyen, hol termelhető ki ilyen, egy, egy, egy teljesen nyilvánvalós világos térképre van szükség, és aztán elemezni kell, ezt. Nyilván a, a bizottság egyelőre csak tanácsot fog kapni, és meg kell vizsgálni a technológiai problémákat, a környezetvédelmi problémákat, azt, hogy a helyi lakosság ellenállását letörték-e, vagy valamilyen módon megoldották, hol sikerült a helyi lakossággal kiegyezni, hol nem. Nyilván majd ez alapján fognak eldőlni a valós, valódi eh, ajánlások. Az eljárás korábbi, korai szakaszában eh, vagyunk. Eh, Lengyel ország so we will keep on working on this. vonatkozásában is eredményeket kell elérnünk. Make és eh, a környezetvédelmi hatástanulmányok minőségére jobban oda kell figyelnünk, mielőtt ezt a technológiát alkalmazzák. Azt hiszem, hogy ennyi kérdés volt. Köszönöm a részletes válaszait. Következik a második eh, kör, eh, amelyben viszont a hozzászólóknak már csak másfél percet tudok adni 23-an jelentkeztek eddig, és Gardini asszonyjal kezdjük. Grazie. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani, biztos úr. Egy specifikus kérdésem lenne a emissziókereskedelmi rendszerrel kapcsolatban, ugyanis nekem aggodalmam van folyton azzal kapcsolatban, hogy az irányelv lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy válasszanak a kiírás során. Ez ugye egy lehetőség, ez fakultatív dolog, nincsen egységes rendszer erre Európában. A kérdésem arra vonatkozna, hogy mi lesz az új reform keretében. Nem gondolja-e úgy, hogy az irányelvet különösen a kiírások, pályázatok tekintetében alaposan át kellene dolgozni, annak érdekében, hogy különösen az iparágban felmerülő, eh, például kibocsátás áthelyezés okán felmerülő eh, külön költségeket redukálni tudjuk. Matthias Króte következik. Köszönöm szépen. Az elmúlt héten Lengyelországban járt biztos úr, és ott nagyon is sok nyilatkozatban beszélt az energiaunióról, a globális klímavédelmi célokról, amelyek ugye az európai eh, éghajlatvédelmi politikának a részét képezik. Én egyetértek az ön megnyilvánulásaival, de van a emissziókereskedelmi rendszerben egy speciális terület, ahol aggodalmaink, problémáink vannak más feladatok mellett, és ez a nemzetközi légiközlekedési forgalom. Nemzetközi szinten folynak tárgyalások az ICO keretében. Az én kérdésem az, hogy hogyan állnak ezek a tárgyalások az ICO keretében, mik az ön várakozásai ezzel kapcsolatban. Azok, akik értenek hozzá, azt mondják, hogy mi európaiak újra meg kell, hogy állítsuk majd az órát, de erre nagy valószínűséggel nem fog sor kerülni. Leg, ugye ez történt akkor is, amikor legutóbb megállítottuk az órát, tehát engem az érdekelne, hogy mi az ön várakozása ezzel kapcsolatban, mik lesznek a fejlemények. Úgy gondolom, hogy az offset ahogy az a tárgyalások részét képez jelenleg, az nem fog megoldást jelenteni, hogy a klímastratégiánk részévé tudjuk tenni a légiközlekedést. Itt, de sokkal robusztusabb eszközre lenne szükség ennek a megoldására. Úgy döntöttük, hogy az emisszió kereskedelem lesz ez az eszköz, de megmutatkozott a nemzetközi tárgyalások során az is, hogy ugye mi nyitottak vagyunk más nemzetközi jellegű megoldásokra, és csak azok legyenek tényleg hathatósak, robusztak. Mi az ön véleménye? Köszönöm most Faria kolléga kapszót. Köszönöm szépen, jó estét! Klímaváltozás. Az Európai Unió azt mondta, hogy megkísérel egy globális egyezményt tető alá hozni, így megakadályozva a klímaváltozás következményeit. Tehát az ENSZ keretében lenne ez. Aztán itt van ugye a közlekedési szektor, ez hozza a kibocsátás 25%-át, mégis a közlekedési szektor kimarad ebből az egészből, nincsenek még csak modellek sem arra, hogy hogyan lehetne bevonni ebbe a rendszerbe. Alapvetően kevéssé van szabályozva a közlekedési szektor kibocsátása, holott itt nagyon nagy kibocsátásról beszélünk, és az elkövetkezendő években ennek emelkedésére számítunk. Szükség lenne tehát egy globális kezdeményezésre, amely egyébként a tengerhajózás, tengerhajózás területét is belevonná a kibocsátás kereskedelmi rendszerbe. Eltelt már tíz év, ezen a területen semmi sem történt. Holnap a plenáris ülésen egy olyan rendszert fogunk elfogadni, vagy legalábbis vitatkozni fogunk róla, ami erre vonatkozik. Mi a helyzet ezzel a rendszerrel? Számíthatunk arra, hogy nemzetközi elfogadásban részesül ez a rendszer? Másodszorban a nemzetközi tengeri hajózási szervezetben lesznek előrelépések az ön véleménye szerint? Harmadsorban. El fogjuk tudni érni, hogy ott ö, meg legyen határozva egy maximális kibocsátási határérték? És negyedsorban mit kíván tenni annak érdekében Párizsban, hogy tető alá hozzuk ezt a megállapodást? Most pedig Torres Martínez kolléga kap szót. Köszönöm szépen. Nos, eh, most, hogy itt most eh, az utolsó pillanatban meg tudjuk majd állítani a ketyegő órát, ez a filmekben lehet, hogy működik, de hát ez itt nem fog nálunk működni. Az elmúlt 60 eh, évnek azzal kellett volna eltelni, hogy az elkövetkezendő évek teendőit előkészítsük, hiszen ennyi előkészületet van ahhoz, hogy 1,5-2 Celsius fokra korlátozzuk a felmelegedést a foszilis tüzelőanyagoknak a 80%-át nem lett volna szabad elégetnünk ahhoz, hogy ez teljesüljön. Hát hogy fogjuk ezt elérni, kedves biztos úr? Hogyan fogjuk tudni betartani a célokat, anélkül, hogy teljes körülön lemondjuk a foszilis tüzelőanyagokról? Azt mondja, hogy a, a a nyitengeri fúrásokra és a frackingre kellene építenünk. A Kanári-szigeteken a múlt héten egy botrány tört ki ezzel kapcsolatban. Mi ezzel kapcsolatban a vélemények? Várom a releváns válaszát. Köszönöm. jávor. Köszönöm, Jávor úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt biztos úr. Három kérdésem van, ezek közül annyit teszek fel, amennyire az időm futja. Az első az energiahatékonysággal kapcsolatos. Ehm, Kenyete biztos úr is említette, hogy a e, bizottság célja az energiahatékonysági irányelv végrehajtása. Én azt gondolom, hogy a végrehajtás az egy kulcskérdés ezen a területen, hiszen három évvel az energiahatékonysági irányelv hatályba lépése után jelenleg ott tartunk, hogy a 28 tagállamból 27 ellen e, kötelezettségszegési eljárás folyik az egyszer Málta kivételével az összes tagállammal szemben. Az én országom Magyarország esetében a bíróság elicitálta a bizottság a tagállamot az energiahatékonyság irányelv átnem ültetése miatt. Most a magyar parlament előtt van egyébként egy törvényjavaslat, ami orvosolna ezt a problémát, de a tartalma mutatja, hogy ez egy álmegoldás lesz, tehát a bizottság megítélésem szerint teljesen tévesen ítéli meg a tagállamokban az egyébként kötelező E, célszámok mellett is tapasztalható e, előremenetelt. Egyszerűen a tagállamok nem ültetik át az irányelvet, nem hajtják végre a valóságban, elszabotálják ennek a végrehajtását. Rendkívül kétséges, hogy ezek után 2020-ra e, el tudjuk-e érni a célkitűzéseket, illetve, hogy a vajon a 2020 utáni időszakban, ahol még kötelező célszámok sincsenek, vajon milyen eh, eredményekre lehet számítani, ahol pusztán eh, európai eh, kívánságok szerepelnek, nem pedig ténylegesen tagállamokra lebontott konkrét számok. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Péter Leúr a következő. <laughs> Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr Köszönöm világos szavait és ambiciózus meglátásait. A bizottság és a tanács 2030-ig 27%-kal szeretne növelni a negatékonyságot, és osztom azt a nézetet, hogy a megjelenő források kulcsfontosságúak lesznek a versenyképes, biztos és fenntartható energiarendszer kialakításában ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, ahorra, arra van szükség, hogy nagyon jól kidolgozó stratégiánk legyen, integrált eh, koncepciókkal. Kérdésem az, hogy mit tett a bizottság? Annak érdekében, hogy ilyen ágazatokon átnyúló koncepciók jöjjenek létre, különösen érdekel az együttműködés, amely a energia mezőgazdaság közvetvédelmi hármas vagy trojka körében alakulhat ki. Azt javaslom, hogy a bizottság a tagállamokkal együtt radikálisan kezdjen változtatni abban, ahogy a közpénzeket beruházzuk, be, beköltjük a termelékenységbe, és a videgfejlesztést tegyük bele az Energiaunió és a klímaváltozás elleni akciók stratégiájába. Az okos városok koncepciója jó dolog, ám szükség van az okos vidékre is. Ezért azt kérem, hogy okos hálózatokat építsünk egységes stratégia tekintetében. Ebbeli válaszát, illetve kommentárját várom biztos úr. Köszönöm, most pedig Leinen úr szó. Köszönöm szépen, biztos úr azt mondta, biztos úr, hogy Párizsnak sikeresnek kell lennie. A kérdésem az lenne, hogy mi lenne ön számára és az Európai Unió számára a siker. Mi legyen az eredmény, hogy a sikernek értékeljük. Elkezdte Lengyelországgal és más országokkal a klímadiplomáciát. Tervezünk egy Kínával tartandó csúcsot is. Ugye ez egy külön kezdeményezés lenne az EU-Kína csúcs Párizsban ez már hagyományá vált az elmúlt években. Van, vannak a halogenizált anyagok, mint egy hatalmas anyagcsoport a kiadáson belül. Bankoki konferencián azt láttuk, hogy nagyon fontos lenne, hogy ezek belekerüljenek a Montreali jegyzőkönyvbe. Tehát egy államnak, vagy valamilyen államközösségnek ezt kezdeményezni kellene tervezi az Európai Unió, hogy a Montreali jegyzőkönyv ilyen irányú módosítását kezdeményezi, és nagyon is üdvözlöm, hogy az ökotervezéssel kapcsolatos irányelvbe új életet kíván lehelni. Itt nagyon fontos erőforrásaink vannak. Jó lenne, hogyha hogyha a technika előrelépésével együtt a hatalmas mennyiségű elektronikai eszközeinket is ehhez a szinthez igazítanánk. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm. Gambus úr következő. Sí, komisárió, primero <clears throat> agradecerle. Köszönöm szépen. Biztos úr, köszönjük, hogy ellátogatott körünkbe, és köszönöm, hogy az Európai Parlament ilyen nyílt párbeszédet folytat. Meg, megpróbálok rövid kérdéseket föltenni. Először is, ami a irányzás, irányítást, a kormányzást illeti. Ugye itt van az a európai, tagállami szintű, regionális és helyi szintű irányítást. Hogyan kívánják az állam alatti irányítási szinteket az Energia Unióba belekapcsolni? Másodszorban beszélt közös gázbeszerzések lehetőségéről. Ön is tudja, hogy Európa bizonyos részeiben, Spanyolországban és Katalóniában mindenképp, a cseppfolyósító létesítmények rendelkezésre állnak már. November 28-án azt mondta, hogy a bizottság szeretné ezt a projektet folytatni, hogy, ez a, hogy ezek a létesítmények ténylegesen működésben lépjenek. Hogyan kívánja ezt elérni, és milyen időhorizontot irányoz erre elő? A harmadik kérdésem a megújuló energiaforrásokra vonatkozik. Vannak olyan tagállamok, ahol az a politika, Eh, ahol a politika, az ezzel kapcsolatos politika az elmúlt években eh, vadhajtásokat mutatott, nem a megfelelő irányba haladt. Spanyolországban eh, én támogatom azt a politikát, amit ott folytattak a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban, de mi az ön véleménye? Látja-e ön a tagállamokban azt, hogy közös politikát akarnak kialakítani a megújuló energiaforrásokra? Dansz úr. Én is szeretném visszhangozni a köszönet nyilvánatásokat. Köszönjük, hogy eljött és válaszol. Az Energiaunióban vállalt bizottságban való szerepét szeretném felvetni. Az energiahatékonyság kell az első elem legyen abban a hierarchiában, amely a stabil energiállátást célozza meg az Európai Unió egészére. Ugyanakkor ez a kitermeléshez is kapcsolódik, sokszor ez nem jelenik meg az árban, mert hogy támogatják sok esetben a foszilis energiahordozókat. Ez azt jelenti, hogy sok olcsóbb a, az elsődleges forrásokat kiaknázni és felhasználni, mint a, a e, recycle, tehát a, az újra felhasznált energiát. Mit tesz ennek érdekében, és vele biztosan együttműködve, hogy az energiahatékonyság és a forráshatékonyság céljai egymást erősítsék, és hogyan szeretnék a, a fejlett üzemanyag termékeket ilyen értelemben támogatni, és ez irányban jelzéseket adni. Köszönöm. Feria úr. Köszönöm. Több kérdésem is volna. Nem Nils Torvalds írta ezeket, és angolul olvasnám fel őket. Az Unió portugálul is megy, de inkább angolul. Tehát az Unió kommunikében február 25-i keltezéssel a bizottság kifejti azt, hogy az EU-nak fenntartható üzemanyagokba kell, fejlett üzemanyagokba kell beruháznia, például bioüzemanyag erőm átalakítókba, és hosszú távú politikákra van szükség ahhoz, hogy stabilizáljuk a beruházói környezetet is ezeken a területeken. Ugyanakkor nagyon nagy széttartás van a tagállamok közötti kapacitásokban, több oka van ennek, ezeknek a különbségeknek. Az ILUK folyamatban például azt látjuk, hogy éveken át visszatartották a befektetési beruházásokat, mert a szakpolitikák nem voltak elég világosak, értelmezhetőek. Ennek fényében az energia Unióban hogyan tudunk tanulni a múlt hibáiból, hogyan tudjuk megtervezni a befektetéseket a, a jó meg, energia megoldások irányában. Köszönöm. Távi asszony. Thank you, Chair, and thanks, Commissioner, for regularly... Köszönöm, biztos úr, azt is, hogy gyakran, rendszeresen eljön hozzánk. Abban mindenki egyetért, hogy egy jó ETS rendszer az valóban alkalmas arra, hogy megvédjük vele a bolygót a klímaváltozástól, és adott esetben bátorítsuk a többi szereplőt arra, hogy ők is megfeleljenek ennek a célkitűzésnek. Hogyan tud az ETS megfelelni a kihívásoknak? És amennyiben kiterjesztik az ETS-t, akkor mely ágazatokra terjesztik ki? Thank you very much. Köszönöm. Ek úr. Ja, dankeschön. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy lehetővé tette ezt a vitát, és nagyon köszönöm az eddigi klímavédelmi politikáját is, és természetesen üdvözlöm valamennyi olyan törekvését, ami arra irányul, hogy sikeres legyen a Párizsi csúcs. De összességében, ha őszinte akarok lenni, én sokkal ambiciózusabb klímavédelmi célokat vártam volna el. Úgy gondolom, hogy azok sokkal jobban segítették volna 2050-es eh, céloknak a megvalósítását. Ugyanakkor a kérdésem a következő. Tudományos körökben ismerik, hogy többek között a globális hústermelés is hozzájárul a globális kibocsátáshoz, és rendkívül negatív következményei vannak a klímánkra. Ezen túlmenően erről is kellene beszélni a klímavédelmi csúcson. 1,5 milliárd szarvasmarha él a világon, és 400 liter metángát bocsát ki magából minden egyes ilyen állat naponta. Az ENSZ tanulmányai szerint a globális hústermelés összességében 18%-át teszi ki valamennyi kibocsátásnak. Ezzel ellentétben a globális egy egyéni motorizált közlekedés az csak, csak valamivel több mint 14%-a jelenik meg ebben a kibocsátási egyenlegben. Tehát a kérdésem, hogy felveti -e ezt a témát, eh, ezt a fajta kibocsátásnak a kérdését eh, Párizsban, vagy továbbra is tabuként kezeljük ezt, kirakjuk-e az asztalra az ezzel kapcsolatos álláspontunkat. A véleményem, eh, tehát várnám a véleményet, állásfoglalását, hogy ezt témává teszi-e Párizsban. Köszönöm, még Palafetta asszony. Buonasera commissario, mi associo anch'io a ringraziamenti. Jó estét, biztos úr! Én is eh, szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ellátogatott körünkbe, és nagyon is eh, jó válaszokat adott a kérdéseinkre. Én szintén Párizsra térnék ki röviden. Úgy gondolom, ez elkövetkezendő hónapokban vigyázó szemünket Párizsra fogjuk vetni, a párizsi rendezvényre, Ön és ott a kormány és államfők nagyon nagy felelőssége kell, hogy eljárjanak. A kollégák már elmondták, hogy nagyon is ambíciózusak a céljaink, nagyon jó egyezmény van készülőben. Nem elég, hogyha egész egyszerűen csak úgy megegyezünk, nem elég. Az is fontos, hogy az az egyezmény, az a megállapodás a gyakorlatba át legyen ültetve. Úgy gondolom, hogy beruházásokra van szükség, ezt ön maga is említette a közpénzből finanszírozott beruházásokra, de hát emellett magánforrásokat is be kell vonni, hiszen nyilvánvalóan a magángazdaságnak, a magánszektornak is nagyon komoly érdekei fűződnek ehhez a Párizsi konferenciához. Aztán az egésznek van természetesen egy jogi komponense is, és itt különböző célok fogalmazódnak meg, amelyek attól függően, hogy milyenek, vagy ösztönzik a magánberuházást, vagy sem. Beszélt ön itt a Juncker tervről például ezzel kapcsolatban? Mit gondol? Az európai potenciálokat ezzel kapcsolatban hogyan tudjuk kiaknázni? Tehát a Juncker terv hogyan tudja az európai potenciálokat ösztönözni? Hogyan tudunk olyan platformokat teremteni, amelyek a klímaváltozás kérdésével foglalkoznak, zárásképpen pedig hogyan tudják a ENSZ-nek a Green Carbon Foundját a legjobban felhasználni. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm a biztos urat, és köszönöm, hogy eljött. Némi ellentmondás volt érzékelhető az Európai Bizottság részéről. Ugye egyrészt nagyra törő éghalatváltozás elleni célokról beszél a bizottság és az Európai Unió vezető szerepéről globális szinten. Mindeközben meg azt is halljuk, hogy még mindig függünk a külszéntől, mert vannak tagállamok, ahol ez fontos, és minden tagállam maga dönt az energiamixéről. A másik ellenmondást ott látom, hogy például három nappal ezelőtt Sefcsovics alelnök, bizottsági alelnök Belgrádban ő, arról beszélt, mennyire fontosak a megújuló energiaforrások, és a fenntartható energia rendszere, és azt mondta, hogy ez egyfajta aranybánya, e, ennek révén lehetünk lehet Európa vezető globális szinten, és csökkenteti az olaj függőséget és olajkitermelést, miközben egyes államok, például Olaszország és Horvátország egyre inkább kutat a föld, az Adriai tengerben ö, olaj után, és a hiszem többi szomszédos állam is ö, erőteljesen keresi az olajmezőket, igyekeznek feltárni. Tehát az energia mixben továbbra is a foszilis energiahordozók meghatározóak sok növekedni látszanak, vagy több tagállam ezt tervezi. Ez jelentős ellentmondást jelent a között, amit, amit a bizottság alelnöke mond, aki az uniós felelős, meg ami történik a térségben. És, és a, a az Európai Bizottság részéről szeretném tehát azt tudni, és a biztos úrtól pontosan, ő hogyan próbál meggyőzni a tagállamokat, meg a tagjelölt államokat arról, hogy mennyire fontos, hogy vállalják az Evangelió céljait, amelyet Sefcovics úr ecsetelt Belgrádban, és csökkenteniük kell az energiamixekben a foszilis energiahordozók arányát. Hogyan fogja a bizottság, a biztos úr meggyőzni az, ezeket a tagállamokat arról, vagy jövőbe tagállamokat, hogy a megújuló energiaforrásokra helyezzék a hangsúlyt a jövőben? Köszönöm, szépen. A sok kérdés után csak két pontot emelnék ki, kiegészítésképpen. Jó Leinen elmondta, természetesen én is nagy örömnek tartom, hogy a ökotervezési irányelv területén szeretne újra előrelépést. Úgy gondolom ugyanakkor, hogy a kezdeményezését jobban kellene kommunikálni a polgárok felé. Az európai választási kampányban ugyanis populista és negatív eh, konnotációjú eh, kampányba kezdtek ezzel az irány ellen. Engem az érdekelne, hogy milyen kommunikációs stratégiát folytat ezzel kapcsolatban, hiszen a megtakarítható energia a tényleges megtakarítása nagyon fontos lenne a jövőben. A másik kérdés, még hogyha nem is tartozik az ön hatáskörébe közvetlenül. Az elmúlt időszakban nagyon nagy vita volt a különböző hacker támadásokkal kapcsolatban, nem csak azért, mert nagyon érdekes osztrák szerző tollából származó thrillert láthattunk a képernyőn ezzel kapcsolatban, hanem más okokból kifolyólag is. Mit kíván ön energiaügyekért felelős biztosként elkövetni annak érdekében az Energiaunió keretében, hogy az alternatív hálózatokban és minden hálózatban az energiaellátási biztonság meglegyen, és ezek az érzékeny infrastruktúrák ne legyenek kitéve adott esetben időlegesen, vagy akár hosszabb távra is a hacker támadásoknak. Thank you very much. And now... Köszönöm. Capizon asszony. Señor presidente, y bueno, señor Cañete, yo... Biztos úr, Cañete úr, nagyon sok minden elhangzott már, de egy dologra azért én is még kitérnék. A széndiokszid kibocsátás mentes politika és a klímaváltozás kérdése lenne ez. Ezek a klímaváltozás elleni küzdelem akkor lenne sikeres, hogyha az villamos energiapiacot átstruktúrálnánk, új technológiákat vezetnénk be és kialakítanánk, olyan technológiákat, amik hatékonyabbá teszik úgy a villamos áram termelés, mint a villamos áramnak az elraktározását, tartalékolását. Az első kérdésem, a bizottság a energia, a megújuló energiaforrások hasznosítása területén milyen kezdeményezéssel kíván élni. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos eszköz lehetne a kibocsátás csökkentéséhez. Másodszorban pedig úgy gondolom, hogy jó Jól működő villamosenergia piacra van szükségünk, beruházásokra van szükségünk a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság területén. Ezzel kapcsolatban csak azt mondanám, hogy jó lenne, hogyha az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások területén a parlament által megfogalmazott ambiciózusabb célokra lenne szükség. Nagyon remélem, hogy Párizsban 2030-ig terjedő jó terveket fogadunk el, mert hogy a tagállamokkal az egülő energiaforrások területén nem vállaltunk el, nem vállaltak megfelelő kötelezettségeket. Beli úr utolsóként. Belet úr, köszönöm elnök úr. Örülök, hogy én tehetem fel ez az egyik utolsó kérdést a bizottságnak. Nyilván beszélhetünk a nagy tabiról, a taburól, a, market, a piac stabilitási tartalékról, és tudjuk, hogy ebben a témában egy fontos trilógusra kerül sor a jövő héten. Én azt remélem, hogy a tagállamok, akik talán elküldték ide is a képviselőjüket, egy valódi olyan felhatalmazást kapnak, amely közel áll a parlamenti állásponthoz, és itt sikerül megállapodni, és én biztos vagyok abban, hogy biztos úr a parlamenttel együtt működik ezen a területen. Az ETS-sel kapcsolatban van egy kérdésem. A Párizsi konferencia sikerének egyik kulcsa az ETS, és eh, mi, Európai Unió, eh, egy eh, teljesítőképes, megreformált, kevésbé volatilis ETS-t akarunk kialakítani, de ön is tudja legalább annyira, mint mi, hogy az ETS, európai ETS összekötése a világ többi ETS rendszerével az, az nagyon fontos lenne, és itt most a, svi, a svájci rendszerre gondolok elsőként, amely földrajzilag a legközelebb, tehát hogyan lehet az európai ETS rendszert összhangba hozni a svájcival. Köszönöm. Most pedig, kedves eh, biztos úr, öné azt. Madame Gardini. Gardini asszony. Kifejezte aggáját. A felett mi az álláspont? Ja, a bizottságnak, amikor a tagállamok állami támogatást alkalmaznak így vagy úgy, hiszen a harmonizált eh, politikák ugyan vonzóak lehetnek, de nagyon komoly technikai politikai kihívás is jelentenek, mert hogyha a szabad elovencek alapján működne a rendszer, amelyet az ipar használhat, akkor az energiaintenzív ágazatokhoz vándorolna ez. Ugyanakkor az, elek az elektromos áramtermelésének szén tartalma jelentősen változik, akár tízszeres is lehet két régió között így nagyon nehéz harmonizálni, és a piac torzulások adódhatnak. Ezért az európai vezetők októberben úgy döntöttek, hogy a rendszer fennmarad, ugyanakkor a bizottság tovább mérlegeli, mit lehetne tenni annak érdekében, hogy az állami támogatásokból adódó torzulásokat leküzdjük, szóval egyes tagállamok támogathatnak, mások nem nagyon nagy különbségek vannak, hatalmas különbség a tagállamok között a támogatások rendszerében és mértékében. Megvizsgáljuk, ám ez nagyon nehéz feladat. Nagyon nehezen megoldható. Azt a problémát illetően, ami nem nemzetközi repülés a légi közlekedés. Mindenképp előre kell lépnünk 2015-ben a e területen, különben rendkívül nehéz helyzetbe kerülünk. Európa egésze. És döntenünk kell, a bizottságban és a parlamentben ki kell dolgoznunk a megoldást. A legjobb forgatókönyv az előrelépés lehetőség egy olyan helyzetben, ahol mindenki vállal globális szinten nemzetközi megoldást Ugyanez történt a, a, a tengerhajózási szervezetek tekintetében. Nagyon fontos jelzést küldt a jövő májusban londoni meg, ülésünk, meg az eszemberi ENSZ Párizsi konferencia e tekintetben. A légi közlekedés és ott a hajózás mindenképpen benne kell legyen a párizsi megállapodásban, ahogy a Montreali érzőkönyvben is. Ha az éghajlatváltozással foglalkozunk, akkor minden forrással foglalkozni kell, a légiközlekedéssel is, meg a tengerhajózással is. És a, a, a fluorozott gázok, vagy mi is a nevük, is belekeressenek ebbe a körbe. A párizsi jegyzőkönyvben már némi előlépés történt, módosítók, az amerikaiak is, meg az európaiak is betereztetek módosítót az európai fejlődő, szám, számára talán elfogadhatóbb, mások számára bonyolultabb, de a Montreal jegyzőkönyvben látok, látom a, a, a körvonalazódni a megoldást, hogyha támogatást kap. Nagyon fontos lesz Szaudarábia együttműködése ebben a kérdésben. Mert a legnehezebb partner ez az ország, tárgyalunk velük, és igyekszem én is megtenni mindent, hogy, hogy leküzdjük ezt az ellenállást kapcsolataink révén. Well, the problem of, of the utilization of, of, of uh... A foszilis energiarzók felhasználásának problémája világos. A tagállam úgy dönt, olyan energiamixet alkalmaz, amilyet akar. De tiszteletben kell tartsa a kibocsátás csökkentési célokat az ITS és nem ITS ágazatokban. Tehát vannak eldöntött célok, energiahatékonysági célok is. Tehát az igazi probléma a kormányzási probléma. Ha tudunk egy irányítást létrehozni, amely működik, és ellenőrző, hogy mi történik, és kérdezett a regionális szintek fontosságáról is, világos, hogy a, a szövetségi államok, vagy az autonóm régiókkal működő államok, kikkel dolgoznak egy olyan rendszert, ahol figyelembe veszi a szereplők hatáskörét, döntéseit, döntés hatáskörét, ugye nem csak a tagállam, hanem a régi, régió is kell megfelelő szakpolitikákkal rendelkezzen, de a célok tagállami lebontásúak, tehát a tagállam kell ezeket vállalja, és meg kell határozza azt a belső párbeszédrendszert, mechanizmust, amely révén ezt teljesíti a régiók bekapcsolása. Ez egy komplex, sokkal alkotmányjogi kérdés is. Dali asszony közlekedés tárgyában kérdezett azt, hogy hogyan kezeljük azt a problémát. Úgy döntött, döntöttünk, hogy nem ITS e ágazatban kezeljük a gépkocsik CO2 kibocsátásával kapcsolatban egy holisztikus megközelítést alkalmazunk, hogy a konferencián bentettük, mert a közlekedésben való kibocsátás nem csak széndiokszid csökkentést jelent, hanem közle, nem csak az autók technológiát kell megváltoztatni, hanem a közlekedés szervezést, egy sor feltételt, keretfeltételt, tehát a városok közlekedésének megtervezése sokkal összetettebb ügy. Több biztosan egy, egy átfogó globális holisztikus megközelítést igyekeztünk több ágazat bekapcsolásával kialakítani. A bioüzemanyagok, jövő üzemanyagai témájában, az ELUK témájában. Fontos, hogy a befektetők biztonságát is garantáljuk e területen. Minden olyan jogszabályalkotás, amely, a, amely kapcsolódik az üzemanyag minőség irányelvhez, meg az ILUK-hoz, meg a bioüzemanyaghoz. Ez mind-mind felülvizsgálatra szorul a 2020 és 30 közötti időszakban, és a 2020 előtt még korán kell meglépni, hogy, a, hogy az ipar világosan lássa, hogy milyen keresztfeltételek vannak, merre fejlődik az ágazat. Jávor úr, nekik igaza van, az az irányelv több gondot okozott, nagyon nehezebb volt beépíthető az agállamok jogrendszerébe, mint az energia és az energia teljesítési jogszabály. Ezért dönt a bizottság úgy, hogy elindítja azokat az eljárásokat, amelyek révén végrehajtatja ezeket, és elemezzük tagállamra tagállamra azt, hogy vajon az általuk elfogott jogszabályok elfogadnak-e, e, e, e, elfogadhatóak-e, hiszen a 20%-os célokat kell e keretben elérni, és be kell tartatnunk lehetőleg keményebben az irányelvet, annak érvényét. Ugyanakkor együttműködünk a tagállamokkal, tanácsokat adunk számunkra, technikai tanácsokat, és hogyan lehet végrehajtani ezeket a célokat. A célunk nem az, hogy büntessünk az államokat, hanem az, hogy az irányelvet helyben végrehajtsák. Egyes tagállamokban ez könnyen megy, máshol nagyon az, az igazgatás nagyon nehezen, vagy, vagy, vagy rugalmatlan, ott nagyobb nyomásgyakorlásra van szükség. Kaptam egy kérdést eh, arról is, hogy eh, mi lesz a megújuló stratégiával. Nos, mi egy, egy szakpolitikai dokumentumot próbálunk eh, létrehozni, amely azt mondaná ki, hogy ebben a, ezen a területen az Európai Unió hogyan válhat vezető ö, szereplővé, tehát egy stratégiai anyagról van ö, szó, amely minden egyes területet számba vesz, ö, és megvizsgálja az innováció támogatási rendszerünket, illetve mindazt, hogy hogyan, amivel elérhetjük ezt a vezető szerepet. Mit tegyünk annak érdekében, hogy Párizs siker legyen, szólt a következő kérdés. Nos, nyilván egy tárgyalásnak van célkitűzése. Ugye az utolsó pillanatban nem lehet megmenteni a világot, szokták mondani, azonban a párizsi tárgyalások, a klímaváltozás az egy utolsó pillanatos tárgyalás, mert most ugye egy olyan százoldalas anyagunk van, munkaanyagunk, amely tele van zárójellel, és Párizsban egy megfelelő megállapodást kell eh, elérnünk. Ehm, tehát ezt már Párizs előtt meg kell tennünk, mert nem tudjuk ezt a, ezt a nagy dokumentumot ott helyben kezelni. Mit kell tenni ezért? mi, mit, mit tekinthető sikernek? Egy, egy jegyzőkönyv kötelező erejű, illetve célkitűzések. Meg kell mondani, hogy hova akarunk menni. Mi azt mondtuk, hogy legalább 60%-os csökkentés globálisan 2010-hez képest. És az ambíciók dinamikus kezelési módja, ami magában foglalja mondjuk a közlekedést is, illetve annak a vizsgálatát, hogy mi történik, és annak a hatását figyelembe veszi. És emellé kell egy pénzügyi csomag, majd annak az alkalmazhatósága, és még egy néhány dolgot, például a repülést beemelni a, a célok közé. Nyilván egy tárgyalás során ez nem mind garantálható, de az átláthatóság sokat segít. Hogyha 2025-ben egy felülvizsgálatot csinálunk, akkor az ambíciót is növelni tudjuk az ENSZ megvizsgálhatja, hogy milyen kötelezettségeket vállal, és mennyire teljesíti azt. És annak érdekében, hogy a technológiai transfert finanszírozni lehessen, ahhoz az kell, hogy ratifikálják a szerződést, és a mitigációs kötelezettségeket vállaljanak, tehát kárenyhítési kötelezettségeket vállaljanak a tagállamok, illetve bocsánat, a ratifikáló államok. Nyilván a fejlődő országok magasabbat, mint a a fejlett országok magasabbakat, mint a fejlődő országok. E, én egyébként e, a Brazília azért például én pislantottam egyet, amikor Brazília azt mondta a Washingtonban, hogy mi fejlődő országok, persze fejlődő, de azért nem Malawi szintjén van. Nos, Ugye a fejlődő országok közül Mexikó és Gabon azok, amelyek eddig valamit letettek az asztalra, és hát Mexikó sem olyan mértékben fejletlen ország, mint más országok. Kína pedig szintén igen sok lapot tart a kezébe, de Brazília és India is nagyon komoly gazdaságnak számítanak most már, és nekik is ambiciózus kötelezettségeket kell vállalniuk. Ez lenne tehát a válaszom arra a kérdésre, hogy mit tekintenénk jó eredménynek. Tehát egyhangú megállapodást kell érni, amit mindenki támogat. Vannak olyan országok, amelyek hosszú távú célkitűzéseket nem is akarnak megfogalmazni, de ha nincs hosszú távú megköte- célkitűzés, akkor mihez mérjük a dolgokat? A végső soron ugye a az IPCC panel konklúzióiból kell, azokat figyelembe kell venni. Some, some, some, some questions. Aztán. Many appliances which are... And time to... Két probléma van az új, az új berendezésekkel. Ugye, hogyha ezek elterjednek, akkor akár 470 eurót is lehetne spórolni háztartásonként. Ez, ahogy mondtam, Európában Olaszország fogyasztását sikerülne a hatékonyságon megfogni. E, ugyan ez a, van egyébként a kocsiknál is. E, a piacon azonban még mindig lehet kapni egy csomó olyan berendezést, e, gépet, ami régi, ami elavult. Igazság szerint felül kéne vizsgálni az összes piacon elérhető ilyen berendezést. Ugye a hasonló dologra van példa a tagállamok között, például vannak tagállamok, amelyek támogatással bátorítanak arra, hogy sokkal kevésbé szennyező kocsit vegyenek az emberek. Például Spanyolországnak is van egy ilyen támogatási rendszere, ez lehet talán az út előre. Hambusz úr említette, hogy hogyan működjenek együtt az állam alatti közigazgatási szintek az EU-s szinten. Hát ez egy nagyon komoly vita lenne, hiszen a tagállamok határozzák meg az irányt, az irányvonalat, tagállami szinten kell felosztani a például a régió között a különböző kibocsátási célokat. Ez nagyon sok helyen nem történt meg, nagyon sok tagállamban. Ez egy nagyon összetett vita. Már önmagában a célok meghatározása is nehéz, és aztán ezeket felosztani, kvótákra osztani, adott esetben regionális szinten, és figyelembe venni, hogy vannak olyan szektorok is, amelyek nem részei a ETS kereskedelmi rendszernek, hát ez egy nagyon komplex feladat. Ami a cseppfolyósító terminálok hasznosítását illeti, ezeknek a jelentősége rendkívül nagy. Az Algériába menő vagy onnan érkező két csővezeték nagyon fontos szerepet fog játszani. Franciaország, Spanyolország és Portugália számára ezek lehetővé teszik a földgáz csepp folyósítását és annak hasznosítását. Szükség lenne további létesítményekre is, amelyek Európa más részének a rendszerbe való bekötését is lehetővé teszik. az ilyen terminálokkal ki tudnánk gyakorlatilag egészíteni, vagy meg tudnánk szüntetni azokat a hiányosságokat, amelyek a jelenlegi rendszerben vannak. A földközi tengeri víz alatti hálózat vagy csővezeték hozzájárulhatna ahhoz is, hogy ez a rendszer tökéletes és teljessé váljon. A francia hatóságok és a spanyol, valamint portugál hatóságoknak meg kell, hogy állapodjanak ebben, és ezt le kell zárni. Ami a megújuló energiaforrásokat illeti, vannak valóban olyan tagállami energiapolitikák, amelyek akadályozzák a megújuló energiaforrások hasznosítását. Gondoljunk például Spanyolországra, ott 2020-ig még alaposan meg kell vizsgálni, hogyan tudjuk a 20%-os célt elérni. Tehát a a 17,6%-os cél elérése az realisztikusnak tűnik, de hát azért itt még változtatásokra van szükség. Az infrastruktúra területén a szinergiákat ki kell használni, és a bizottság arról szeretne gondoskodni, hogy a megújuló energiaforrásokkal termelt energia továbbítására szolgáló rendszerek mindenhol Európában rendelkezésre álljanak. Dánc úr. ami a bioüzemanyagokat illeti, és az üzemanyagoknak a minőségét. Újra vizsgáljuk az összes ilyen jogszabályt, igyekszünk teljes körben megvizsgálni. Az ájlukon nagyon sok gond volt, volt nagyon sok. Volt ugye korlátozás, aztán megváltoztattuk, ide-oda tologattuk. Először azt gondoltuk, hogy hát a múlti beruházásokat is figyelembe kellett venni, az 500 zöllék volt a tényleges szint 2012-re, és nem volt egy tízes mars, 7 százalék, ez jó. Fáriász úr beszél világos az innovációs politikákban és tervünkben a fejlett bioüzemanyagokra vonatkozóan külön fejezet lesz. Itt pénzügyi eszközöket is szállni kell erre a témára, mert le vagyunk maradva. A második generációs bioüzemanyagok nagyon lassan fejlődnek, és jelen pillanatban és a jövőben szükség lesz rájuk ahhoz, hogy a csökkentési célokat tartani tudjuk. Ek úr azzal a kérdéssel foglalkozott, mi történik a mezőgazdasággal a, a, az intenzív állattenyésztés. Az Európai Tanács úgy döntött, hogy változásokat eszközöl az e- e- erdészet és a mezőgazdaság területén, az erőfeszítések elosztásában, és a tagállamokkal egyeztetni, hogyan tesszük, hogyan, foglal, hogyan kezeljük ezt a problémát. Lesznek olyan számbiteli szabályok, a, a, a beszámolva a, a kibocsátásokat, illetve az erdészeti ö, tételeket, a mezőgazdasági ágazat egészen milyen hatással van. Nem lehet csak az intenzív marha tartást számolni, hanem a teljes mezőgazdaságot kell, beleértve az erdészet ellenhatását is beleszámolni a, a, a kibocsátások értékelésében, számvitelében. Ugye van el, oda és vissza is tétel az egész agrár ágazatban a célok elérése tekintetében. a magánberuházásokról is szó esett. Világos, hogy ez a kompromisszum a 100 milliárdos dolláros tétel 2020-ig való mobilizálására magában foglal magánforrásokat és közforrásokat. Láttuk azokat a számításokat, melyek az, az ENSZ egyes bizottságai készítettek, 40 és 148 közötti kalkulációk vannak, mert nagyon nehéz a magánszféra beruházásait számolni, különösen az adaptációs elemeket, mert a, a, lehet számolni a tagállamok, mint adnak éghalatváltozás elleni harcra, a mitigációs célokban, ám ha be kell, föl kell számolni, hogy az adaptáció terén mit tesz a magánszféra. Gondolják el, nagy projektekről van szó, szóval még egy kikötőépítés, amely persze partvédelmi célokat is szolgál. Mi az adaptációs komponens? Nagyon nehéz ezt kiszámolni, számszerűsíteni. Ám a legfontosabb feltétel a magán pénz megmozgatására, hogy ne legyen szabályozási kockázat, hogy egy környezetbarát, tehát a beruházások környezete támogató legyen, világos beszoktatási szabályok érvényesülnek a tagállamokban, és akkor lesz mobilizálható a magántőke. Ha nincs, ha befektetés nem védi, nincs biztonsága, ha van a szabályozási kockázat fenyegeti, akár európai felső akár máshol, akkor sokkal nehezebb lesz nem mozgósítható a magántőke. Axel úr nagyon nehéz kérdést tett fel a foszilis energiahordozók ellenmondásosságáról, amikor az Európai Unióban nagy ambiciózus kötöttségvállalásokat teszünk, akkor csak a már az asztalon levő ajánlatokat lehet tekintetbe venni. Svájc volt az első, egy kis ország, aztán az Európai Unió, aztán az amerikaiak, aztán Mexikó. Aztán láttuk, mi történt Liechtenstein, Gabon, Mexikó, Norvégia. Mostanáig. Tehát van, van világos célok vannak, 40% belül az ETS-ben, nem, nemzetközi hitelek alkalmazása nélkül, tehát mi a saját területünkön teszünk erőfeszítéseket, ez nagyon fontos. Hogy elérjük ezt a célt, ugye egyensúlyról van szó, 40% csökkent, csökkentési kibocsátásnak 30%-os hatékonyságnövelés, tehát mondjuk Horvátország és Olaszország az energiamixükben, és, vagy más államhol szén van, egy irányban lép, azt megtehetik, ám a célokat tartaniuk kell a kibocsátás csökkentés területén. A közlekedés, a, a, a mezőgazdaság, a, a hűtőipar, a, az szigetelés teljesítmény. Tehát egy csomó minden be kell szám, bele, beszámolható az, a, a kibocsátás csökkentésbe a tagállamokban. Nagyon világos irányításra van szükség, biztosítandó azt, hogy követjük, figyelemmel kísérjük a célok ö, ö, érvényesülését egy hosszabb időszakban, folyamatosan figyelemmel kísérve. Kaltenbach asszony az eco designról beszélt. Ez egy új irányelv, ám a választások, választások kampány során egy-két pontot kiemeltek néhányan, és ezzel bírálták az egész rendszert. Ám nagy előrelépések születtek a fogyasztók körében az energia hatékonyabb berendezésekkel. 150-175 százalékkal csökkenthető egy, egy, egy, egy háztartás energiafogyasztása, tehát működik, és az Európai Unió vezető szerepet játszik innováció területén. Ám az, ugye az a cél, hogy az energiahatékony szükségnek nagyjából válogassák az új terméket. És ez a fogyasztóvédelmi vagy fogyasztói szervezetekkel, hogy figyelemmel legyenek erre. És fontos, hogy ezekkel jó párbeszédet tartsunk fenn, jól kommunikáljunk a sajtón keresztül a szakpolitika előnyeiről, és eh, megelőzzük, tehát előre felkészülünk a bírálatra. Ugye mindig azt halljuk, hogy a, a bizottság csökkenteni akarja a, a, a porszívó erejét, vagy hogy az uhanyozó rózsa mekkora legyen. És a, számítógépek, a, a, a, a hűtők mind-mind javultak lépésről lépésről engedélyesek tekintetében, és a bizottság kell, hogy nagyon körültekintően meghatározza a következő programokat. Jött egy kérdés. Igen. Una de las cosas que tenemos que abordar. Az energiapiacos közleményben a self-generation az egyik probléma, és a, a, az egyik olyan téma, amivel foglalkoznunk kell, a kapcsolt energiatermelés. Ugyanakkor azért ezek rendbe kell, hogy lezajjanak, mert a hálózat az, az annyit tud befogadni, amennyit be tud fogadni, a megújulók és minden egyéb energiatermelés bizonyos problémákat is felvet, amiket megpróbálunk kezelni európai szinten, tagállami szinten. A tagállamoknak részt kell tudni venniük ehm, ezekben a kezdeményezésekben. Sí, había una pregunta sobre las, sobre las ¿qué, qué opinaba la señora Canarias. Yo procuro en mis intervenciones. Ami pedig a Kanári-szigeteket és az ottani botrányt illeti, biztosként nem kívánok nemzeti ügyekkel foglalkozni, én európai biztos vagyok, Úgyhogy nem kívánok tagállamok belügyeibe beavatkozni, nem kívánok nemzetállami kormányokat támadásba venni, vagy megvédeni. Hogyha, az persze más kérdés, hogyha egy tagállami kormány valami fajta jogszabályt nem tart be. Az én sok éves tapasztalatom a természeti katasztrófáknak a kezelése területén azt mondja, hogy ha egy olajkatasztrófára kerül sor, akkor van egy bizonyos protokoll, amit követni kell. Spanyolországban is megvannak eh, a megfelelő eljárásmódok, hogyan bánunk az ilyen természeti katasztrófákkal, és ezeket egész egyszerűen alkalmazni kell. Amit a sajtóban eh, hallok, olvasok, az az, hogy a vonatkozó szükséges eljárásmódokat alkalmazzák. Tehát jó az együttműködés valamennyi illetékes hatóság, spanyol hatóság között, de hát az is normális. Természetesen most mindenki riadó készültségben van, és az óceánon is gondoskodni kell a flóra-fauna védelméről. Én nem a környezetvédelmi biztosként, hanem európai biztosként kívánok válaszolni. Volt spanyol környezetvédelmi miniszterként, én tudom, hogy hogyan alkalmazzák ezeket a protokollokat, ezeket az eljárásmódokat, és nyilvánvalóan minden egyes újabb katasztrófa szomorú, de mégiscsak tanulságos, és változtathat ezeken az eljárásmódokon, hogy azok jobban működjenek. Tehát meg kell vizsgálni azt is, hogy a hajó roncsokat hogyan emelik ki a vízből, de ezzel kapcsolatban nem kívánok egyebet mondani és pedig a Svájccal kapcsolatos utolsó kérdés. A kívánságunk az, hogy valamennyi emissziókereskedelmi piac, ami létezik a világon, az integrálva legyen. Nyilvánvaló, tehát a teljes globális integráció lenne az ideális állapot. Egyébként Svájc a szinte természetes igény az integráció, mert a rendszerek részben már most is integráltak. Vannak problémák, amelyeket már most a svájciakkal mindenfajta tárgyalásos módon próbálunk megoldani, és adott esetben lehet a bírósághoz is fordulni, vannak tehát függő problémák, de én azt gondolom, hogy amennyiben tényleg kapcsolódunk egy másik külső piachoz, akkor az első ezek közül a, a svájci lesz, nyilván más is szóba jöhet. A többiekkel szintén együtt működünk abban, hogy sikerüljön ered, közösen eredményeket elérni. Jó az együttműködés egyébként Kínával is. Volt egy kérdés, talán az utolsó a, a szénnel kapcsolatban kapcsolatban. Mi a CSS-t támogatni fogjuk a jövőben is, a Carbon, a CCS, bocsánat, Carbon Capture and Storage-ot, és így, amennyiben ez sikerül, akkor a szén maradhat úgy a mixben, hogy nem veszélyezteti a célkitűzéseket. Most 2030-ig 40%-os emisszió csökkentést szeretnénk elérni. 2050-re 60% a célkitűzés. És 2100-ra pedig azt szeretnénk, hogyha nem lenne kibocsátás. Tehát ahhoz, hogy ezt a jövőt kialakítsuk, ahhoz szükség van a CCS technológiára, tehát a Horizont 2020-on keresztül E, egyéb innovációs e, és piaci eszközökkel is e, támogatni akarjuk ezt, olyan módon fejleszteni, hogy az piacképes legyen, és sikert érjünk el ezen a területen. Ebbe sok erőfeszítés fog majd menni. Köszönöm, elnök úr. Thank you very much, Commissioner. Köszönöm szépen biztos úr a válaszait, meg a jó együttműködést és párbeszédet, mert szakbizottságunkkal folytatott. Mielőtt lezárjuk az ülés, a hármas nap érinti pontra kell visszatérjek, a január 29-i és márciusi ülések jegyzőkönyvének jóváhagyása. Hogyha az ülés végéig nem jelzik ellenvetésüket, akkor jóváhagyjuk ezeket a jegyzőkönyveket. És még egy, dolog. Emlékeztettem szakbizottságunk tagjait arra, hogy a következő ülésünk Brüsszelben lesz, május 6-án, 7-én, és más nincs hátra, mint hogy jó ételt kívánok a vacsorához. Questo. Sì, un attimo facciamo tutto